Programjáról. Ez egy közös néppárti, SND és zöld indítvány. Tehát akkor kezdjük az egyes bekezdés 40-es bekezdéséhez. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. Áttérünk az eredeti szövegről történő szavazásra két részben, tehát az első részről név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A nyolcas módosítóról szavazunk név szerint, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Az eredeti szöveg kettes bekezdéséről két részben az első rész, most nem név szerint mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint, kiva, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 14-es módosítóról név szerint szavazunk. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. Az egyes módosítóra térünk át mellette. Ellene. Tartózkodást. Elfogadtuk. Elutasítva elnézést. Elutasítva. 15-ös módosító név szerint megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Elutasítva. A kettes módosító négyes bekezdése mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor a négyes bekezdés első rész, megnyitom a szavazást név szerint. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második részről úgy szintén név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Akkor a hatos eredeti bekezdésről szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette, dagegen, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Hettes bekezdés eredeti szöveg három részben, név szerint. Az első részt megnyitom a szavazást. Zárom. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Háromos rész. A harmadik rész név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Nyolcas bekezdés eredeti szöveg három részben. Első rész mellett. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hár, harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 25-ös módosító mellett, ellene, tartózkodó, elutasítva. 41-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva eredeti szöveg 11-es bekezdés név szerint. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 12-es bekezdés eredeti szöveg két rész. Első rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk a 13-as bekezés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító név szerint, megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elutasítva. 12-es módosító név szerint, megnyitom, Zárom a szavazást. Elutasítva. 13-as módosító név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 9-es módosító név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 42-es módosító név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. 26-os módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 16-os bekezdés négy részben, első rész mellett ellene, tartózkodás. Elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Harmadik rész név szerint. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes rész, negyedik rész név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. Akkor áttérünk a tízes módosítóra. Név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasítva. 18-as bekezdés két részben, első rész név szerint. Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító mellett. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. A 19-es bekezdés 5 részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk második rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk negyedik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ötödik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elutasítva elnézést. 16-os módosító mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor okafogyottá válik a 27-es módosító, tehát a 20-as bekezdés eredeti szövege. Ah, ja, ez is, ez is okafogyott, ez is akkor ez gyorsít, akkor a 27, 21-es bekezdés két részben, első rész név szerint megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 23-as bekezdés eredeti szöveg mellett. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 24-es eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 27-es négy részben első rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellett ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A harmadik részről név szerint megnyitom a szavazást, zárom a szavazást, elfogadtuk. A negyedik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as bekezdés első rész mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 28-as módosító mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg, 29-es bekezdés mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 30-as bekezdés két részben eredeti szöveg első rész mellett, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es bekezés három részben első rész mellett, ellentett tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as bekezés két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. A hatos módosító név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfog Elfogadtuk. Erdeti szöveg. 29-es módosító mellette ellene tartózkodók elvetettük. Eredeti szöveg, eredeti rész, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30-as módosító mellette Az előzőnek a hármas részét ellenőrizni akarják? Ám legyen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 30-as módosító mellette. Ellene tartózkodók, elvetettük. Ez nagyon világos volt. Eredeti szöveg három részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 37-es bekezdés négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Négy. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Most jön a 38-as bekezdés. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodok. Ezt is elfogadtuk. Jön most az eredeti szöveg a 39-es bekezdésben. Név szerinti szavazást megnyitom. Abstimmung geschlossen. Lezárom. Elfogadtuk. Eredeti szöveg, 40-es bekezdés, két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk. 31. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 42-es. Két részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 43. Két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 44-es. Két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Most jön a négyes a zöldek részéről mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Jön a 31-es. 31-es, liberális részéről mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Eredeti szöveg, 47-es bekezdés, első rész, név szerinti szavazás, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. Most a 48-asnál tartunk, négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók. Ezt meg kell nézzük, géppel nem látom jól. Második rész, géppel Megnyitom az ellenőrző szabadást. Lezárom. Igen, elfogadtuk. Most jön a hármas rész, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Négyes rész, szintén név szerint megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 55-ös bekezdés, eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 38-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 56-os bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Ezt is elfogadtuk. 57-es bekezdés. Eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 58-es bekezdés. Két részben mellett egyes, egyes rész mellett, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók. Ezt is meg kell nézzük géppel, második rész 58 bekezdés, géppel szavazunk. Lezárom. Ezt is elfogadtuk jön az 59-es, két részben, első rész mellette, ellene. Tartózkodunk. Elfogadtuk második rész mellette. Ellene. Tartózkodó. Elfogadtuk. 60. Eredeti szöveg. 5 részben, első rész név szerint, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Hármas rész mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Négyes rész mellette, ellene tartózkodunk, elfogadtuk. Ötös rész. Ez is név szerint lesz, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 61-es bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk második rész. Név szerinti szavazást tárgya, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 37-es módosító zöldefészről mellette, ellene tartózkodók, elvetve ám legyen ellenőrizzük. 37-es géppel megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Jó hír. 63-as bekezdés, eredeti szöveg négy részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Hármas rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 65-ös bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 67-es Eredeti szöveg, név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 70-es eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 72-es bekezdés eredeti, két részben első mellette, ellene tartózkodók. Elfogadtuk második név szerinti szavazástárgya, Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es szocialisták részéről mellette. Ellene. Tartózkodók. Többen nem szavaztak, úgy látom. Még egyszer szavazok. Ki van mellette? Köszönöm. A néppártiaknak ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 75-ös eredeti szöveg első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk második rész mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 78-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 79-es eredeti szöveg. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 32-es liberális mellette. Ellene. Tartózkodó. Elvetettük. 80-as eredeti szöveg. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 81-es bekezdés. Eredeti szöveg két részben, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Átment. Második. Név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 45-ös név szerint szavazunk róla, megnyitom. Lezárom. Elvetettük, így ez eredeti szövegről szavazzunk, név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 84, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 85-ös, eredeti szöveg három részben, név szerint első rész, megnyitom. Lezárom Elfogadtuk második rész, ez is név szerint megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Hármas, név szerint ez is megnyitom. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. 33-as mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. 19-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg géppel a 34-est, többen kérik. A liberálisok részéről nyitották be, megnyitom az ellenőrző szavazást. Lezárom. Igen, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene, tartózkodó, világosan elutasítottuk. Jön a 47-es mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 90-ös bekezdés, eredeti szöveg három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Harmadik rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 95-ös bekezdés eredeti szöveg név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 96-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 98-as bekezdés, két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 20-as módosító az SND részéről mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. Név szerint szavazunk az eredeti 99-es bekezdésre. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Százas bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész mellett, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk. 48 rossz az ENF részéről mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 101-es bekezés három részben, első rész név szerint megnyitom. Zárom. Elfogadtuk, második rész név szerint Megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A harmadik rész név szerint Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A 21-es módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 102-es két részben, első rész mellett, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznem kell. Első rész, tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Hát ezért eléggé nyilvánvalóan elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es módosítót visszavonták, tehát a 103-as bekezdésről szavazunk három részben. Első rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a 104-esről név szerint két részben. Első részt megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérjük a második részre, megnyitom. Zárom a szavazást. Elfogadtuk ezt is. 35-ös módosító mellett ellene. Nem, nem, nem tudom, hogy hosszú a szavazás, de emeljék magasra a kezüket. Mellette a 35-ös módosító. Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, sajnálom. 35-ös ellenőrizzük. Abstimmung geschlossen. Zárom a szavazást. Ó, ó, ó, sajnálom, nagy többséggel elfogadtuk. Akkor áttérünk a 119-esre két részben első rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 120-as bekezdés név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 36-os módosító mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. A ellenőrizzük, de szerintem eléggé egyértelmű volt, tehát a 36-os elektronikusan ellenőrizzük. Zárom. Elutasítva. Áttérünk a hetes módosítóra. Név szerint szavazunk, megnyitom. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 39-es módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. Eredeti szöveg D. Preambulum bekezdés név szerint megnyitom. Elfogadtuk. Az E. Preambulum bekezdés három részben első rész mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk a harmadik részre. Név szerint megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A G preambulum bekezdés, eredeti szöveg, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor most uh, áttérünk a H preambulum bekezdésre, név szerint megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész név szerint. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Áttérünk az állásfoglalásról történő szavazásra. Név szerint megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Zárom a szavazást és az állásfoglalást elfogadtuk. Gratulálok! Andi Verfasser. unterbrechen wir die Sitzung für einen Moment. Egy pillanatra megszakítjuk.